Uh, there are some Hungarian fellows because I am uh, Hungarian, and uh, uh, if you don't mind, I would like to greet them uh, in my native language. Szervusztok, jó napot kívánok! Uh, tegye fel a kezét, aki magyar, mert Oké, okay, köszönöm szépen. Uh, üdvözöllek benneteket, és uh, uh, innentől kezdve akkor angolul folytatom tovább. So that was a strange language, uh, quite an alien thing, perhaps uh, for many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 U Strasburu tamburica svira I ponosno naša srca dira I ponosno naša srca dira Jedan, dva, opstasa o UNESCO velika ti hvala o UNESCO velika ti hvala sa večaracima zaštitara sa večaracima zaštitara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 and we indeed focus on languages and international relations. En cadre du cours de français, on voyage à Marche, à Paris, à Rennes, à Nice et en Tunisie. Para español, vamos de intercambio a Barcelona y San Sebastián. Для русского языка мы поедем в Санкт-Петербург. Discipuli Latini per Roman ambulabant. Néha még Magyarországra is elmegyünk.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 thankful and proud to be here, and let's hope this, this day will be interesting and rewarding to everyone. Bonjour tout le monde. Nous sommes du lycée du Kuninkantie d'Espo à côté d'Helsinki, de Finlande. Merci. Thank you. Thank you very much. And now please let's welcome from Sweden, Jessica.